market a kiválóságot jelenti, nem pedig az általános mindennapi életben használt fogalomra gondolok. Másosorban mikroszinten föl kell számolni ezeket a korlátokat, azon korlátokat, amelyek a fogyasztókat elválasztják az informált tájékozott döntéstől. Meg kell győződnünk arról, hogy a határon átnyúló jogszabályok valóban megvalósulnak, a árképzés, a számlázás, illetve a szerződések megkötése területén. A hiányzó kapcsokat is pótolni kell, és így megfelelő fogyasztóvédelmet kell biztosítani, illetve a jogorvoshoz, jogorvoslathoz való jogot is. Az üzlet és a fogyasztók számára aktív részvételt kell biztosítani akkor fognak részt venni a piacon, hogyha ez a piac felhasználóbarát. Véleményem szerint a következő generációs egységes piaci reform mindenképpen fogyasztóbarát piacot kell, hogy létrehozzon. Hogy ezek a felhasználók, fogyasztók, KKV-k, üzleti vállalkozások offline vagy online, az teljesen mindegy. Nagyon fontos, hogy az az értékesítés pontján hozzáférhető legyen a piac, megfelelő elemzést kell biztosítani, a szabályok megvalósítását, illetve a kudarcokat orvosolni kell megfelelő és arányos módon. A digitális korban új keret szabályozásokra van szükség, a jogok, a feladatok, illetve a megvalósítás és a magán élethez való jog területén. Új irányelv javaslat is születik a fogyasztó a fogyasztók jogait illetően. Egyértelműek a célkitűzések, jobb árszabályozást, nagyobb választási lehetőséget kívánunk biztosítani a fogyasztók, illetve a háztartások számára egyszerű szabályokkal, amelyek megfelelő magas szintű védelmet biztosítanak. A javaslat benyújtása egy évvel ezelőtt történt meg, és azóta nagymértékű vitát folytattunk a fogyasztói jogi irányelvről. Meghallgattam a különböző érveket, és meghallgattam a kritikát is, amely kritika attól tart, hogy a fogyasztóvédelem szintje csökkenni fog az Európai Unióban. Nagyon komolyan fontolóra veszem ezeket a kritikai megjegyzéseket. Azonban úgy érzem, hogy a jövőbeli irányelv minden háztartás számára előnyökkel szolgál majd, és ezt is kell, hogy tegye. Holnap délután az Önök szakbizottsága meghallgatást szervez a fogyasztóvédelmi irányelvvel kapcsolatos javaslatról. Bizonyára egy gyümölcsöző vita alakul majd ki. Érdekes lesz meghallgatni András Schwab új jelentéstevő megjegyzéseit, egyébként gratulálok neki, hiszen ezt a nagyon fontos feladatot kapta. Egy-két gondolatot azonban még megosztanék önökkel. Először is. A javaslat kritikusait meghallgatva világos lett számomra, hogy nagyon sokan nem látják biztosan a potenciális gazdasági eredményt, amelyet ez hozhat. Úgy érzem, hogy az értékelés, az előzetes hatástanulmány már foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Van, vannak olyan területek, ahol nem megfelelő azonban az információ, és itt ki kell egészíteni a háttérismereteket. A jövőben egy kvalitatív tanulmányt fogok bemutatni önöknek, amely a problémás területeken jogorvoslatot is szolgálhat, jogorvoslatot adhat, hiszen ezt nagyon fontosnak tartom. Másodszorban az irányelv hatásköre vonatko- hatáskörére vonatkozóan is kritikát fogalmaztak meg. Egy összehasonlító tanulmány készült, amely a javaslat fő elemeit vizsgálja a nemzeti szintű fogyasztóvédelemre nézve. Ezen kívül egy jegyzet is készült, amely a jogi kérdésekkel foglalkozik, amelyek eddig még megoldásra várnak. Egyértelmű kell, hogy legyen, hogy ez az összehasonlító táblázat egy kiegészítés, tehát a hatástanulmány kiegészítése. Egy élő dokumentumról van szó, amelyet tovább kell alakítani, tovább kell formálni. Ennek a táblázatnak a jelenlegi változata azt mutatja, hogy megfelelő fogyasztóvédelmet biztosít a javaslat, a, lét, a már meglévő védelmi szintet megerősíti, és a rejtett díjaknak véget vesz, véget vet, valamint a különböző szerződési típusokra is kitér. Először először tiltja meg azt, hogy előre kipipáljunk bizonyos kockákat az értékelésben. A fogyasztóvédelmi szervezetekkel való találkozók során, illetve más érdekelt, érdekelt felekkel való találkozás során fölismertük azt, hogy aggodalmuknak adtak hangot a fogyasztóvédelem tekintetében, például a garanciaidő szakra vonatkozóan, vagy pedig a jogorvoslatra vonatkozóan. Készen állok arra, hogy tovább együtt önökkel dolgozom, illetve a tanácssal, és megpróbáljuk meghatározni, hogy bizonyos fogyasztóvédelmi jogokat milyen formában kell megerősíteni, és mennyire. Azonban hangsúlyoznom kell, hogy egységes szabályrendszert szeretnék létrehozni, ebben nem kötök kompromisszumot, és ez minden vállalkozásra, minden fogyasztóra érvényes lesz, a sarki bolttól egészen az internetes vásárlásig. Biztos vagyok abban, hogy sikerül majd megfelelő egyensúlyt kialakítani, és így együtt szolgálhatjuk az európai állampolgárok érdekeit. Szeretném megnyugtatni önöket, hogy a bizottság készen áll a konstruktív együttműködésre az egységes európai jogoknak köszönhetően pán-európai szinten dolgozhatunk, és tájékoztatást nyújthatunk a fogyasztóknak az értékesítési ponton, hiszen a fogyasztói jogok semmit nem érnek, hogyha a vásárlók nincsenek ezzel tisztában. A fogyasztók és a kereskedők nincsenek tisztában jogaikkal, erre bizonyítékunk van, és ez egy kardinális kérdés, itt az Európai Parlament segítségére is számítunk. A bizottsági szolgálatok új kezdeményezést indítanak, illetve szakértőket vonnak be ebbe a munkába, hogy költséghatékony, legjobb gyakorlatra vonatkozó megoldásokat sikerüljön fölvázolni, és ezzel el is jutottunk a következő témához. A, az alapvető jogokat biztosítani kell, meg is kell valósítani, illetve jogorvoslattal kell jogorvoslatot kell szolgálni a fogyasztók számára. Erről szeretnék most beszélni. A fogyasztói piacok növekednek, és bizonyos fogyasztói csoportok kárt szenvednek illegális kereskedelmi tevékenység, illetve nem megfelelő reklámtevékenység miatt, valamint nem biztonságos termékek kereskedelme miatt tény, hogy a jelenlegi szabályok keretében a tagállamok nagyon sokszor nem nyújtanak megfelelő kártérítést a fogyasztóknak. A bizottság foglalkozott ezzel a problémával, tanulmányokat készített, az érdekelt felekkel fölvette a kapcsolatot, és nyilvános konzultációt is tartott. A bizottsági szolgálataim a hatástanulmányjal foglalkoznak, ezen dolgoznak, ez értékeli és vázolja a lehetséges megoldásokat. Ahogyan már mondtam, illetve ahogyan ismét el fogom mondani, nem az a célunk, hogy a panasztevés kultúráját hozzuk létre. Megfelelő biztosítékokat kell tartalmaznia ennek a mechanizmusnak, minimális költséggel, és ez kell, hogy a politikánk alapköve legyen. És végül még szeretnék egy-két gondolatot megosztani önökkel a jogok megvalósítására vonatkozóan. Szeretném hangsúlyozni, hogy sok jogot adtunk az állampolgároknak, ugyanakkor a végrehajtás az továbbra is kihívás. Ugyanis ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban is biztosítsuk azokat a jogokat, amelyeket papíron leírtunk. Ez azt jelenti, hogy kézzelfogható végrehajtásra van szükség és amióta én hivatalba léptem, ezt próbáltam megvalósítani. A bizottság összehangolt, Európa-szerű, szintű végrehajtást akar végrehajtani, és ezt a nemzeti hatásokkal együtt szoros együttműködésben vettük véghez 2007 óta. Megvizsgáltunk bizonyos piaci ágazatokat, a légi közlekedést, a mobiltelefonást és elektronikus csoportokat, és megnéztük, hogy megfelelnek-e a fogyasztói szabályoknak. A problémákra rámutattunk, és gyorsan kijavítottuk őket, és, és a jogsértékéssel szemben lépéseket tettünk. E, ez e, azt jelenti, hogy sikerült e, javítani a helyzeten és pedig a fogyasztói szabályokat betartották. De nyilvánvalóan még nagyon sokat kell tennünk azért, hogy minden jogszabályt valóságá fordítsuk. Ezért javasoltunk és állítottunk össze egy közleményt, azért, hogy a végrehajtás az következetes legyen az egész Európai Unióban. Ez a közlemény bizonyos prioritásokat állapít meg, amelyek keretet adnak az EU végrehajtási politikájának. Ebben benne vannak a piac jobb ellenőrzése, azért, hogy lássuk, hogy mely piacok nem teljesítik a kötelességeiket a fogyasztókkal szemben. Együttműködést akarunk a tagállamok és a harmadik országok, Kína, Kína és az Egyesült Államok között. És átláthatóságot szeretnénk biztosítani a felügyelet és a végrehajtás területén. Ezeket most konkrét lépésekre kell átváltoztatni. És a parlament támogatásával szeretnénk elérni azt a politikát, amely a következő éveket alakítja. Tisztelt képviselők! Most be kell zárnom a bevezetőmet, és köszönöm, hogy támogatták a kezdeményezéseinket, és biztosítom önöket arról, hogy minden értéket figyelembe fogok venni. Köszönöm szépen. Well, thank you uh, very much indeed, Commissioner. Nagyon szépen köszönjük, biztos asszony, ezt a világos egyenes programot az együttműködésünk keretében, amikor is a fogyasztói jogokkal foglalkozunk. Azt hiszem, hogy van még 40 percünk, és szeretném felsorolni, hogy kik iratkoztak fel a hozzászólók listájára, mert azt hiszem, hogy most már elegen vannak, tehát ezért szeretném, hogy mindenki koncentrált kérdéseket tegyen fel. Gephardt uh, and Mrs. Ms, Mrs. Schaldemose, Mr. Repo, Mr. Rochefort, uh, Mrs. Calnietti, Mr. Tarabella, Mrs. Rapti, Mrs. Steeler, Mr. Beelan, Mrs. Weiler, Mrs. Karatsa-Bilt and Mr. Correa. So, unless anybody else... Uh... Azt hiszem, hogy ö, talán más nem akar, de úgy tűnik, hogy mindenki beszélni akar. Nos, akkor hármasával vesszük, mert akkor a párbeszéd az ö, világosabb lesz. Tehát van egy fogyasztói jogú, jogi előadónk. Köszönöm szépen, mivel ilyen sokan kértek szót, rövid leszek. Először is Kuneva biztos asszony, köszönjük az előadását. Igaza van. A fogyasztók jogai, illetve fordulóponthoz értünk Európában, ez igaz. De számunkra ennek a bizottságnak a számára az a fontos, hogy a belső piacon jó irányba haladjanak ezek a változások. Ezért aztán időt kell fordítani az irányelv kialakítására a fogyasztók jogait illetően. Lesz még egy meghallgatásunk, és utána a frakciók egymás között megpróbálják majd, hogy a 21. századi belső piac helyzetét tisztázzák. Számíthat a konstruktív együttműködésünkre, de nem hiszem, hogy nagyon gyorsan menne ez a munka, olyan gyorsan, mint ahogy ezt a tanács szeretné, hanem megpróbáljuk, hogy nagyon minőségi, széles spektrumú választékot nyújtsunk a vásárlóknak, ugyanakkor a fogyasztók érdekeit is képviseljük. Ez a cél, ezt akarjuk elérni. Számíthat az együttműködésünkre. A második pont, amire szeretnék hivatkozni, ön is említette, hogy kollektív jogorvoslatot lehessen kérni. Szkeptikusak vagyunk ezt a javaslatot illetően. A főigazgatosságukkal kapcsolatban már tisztáztuk, hogy az amerikaiakat is be kell vonnunk ebbe a javaslatba, ezért nagyon kell figyelnünk arra, hogy itt tényleg fordulóponthoz érkeztünk, és jó irányba haladjunk tovább. A néppárt nagyon alaposan fogja ellenőrizni ezeket a javaslatokat, hiszen az elmúlt évtizedben az USA-ban ugyan sok minden történt ez ügyben, de csak az lett a vége, hogy az ügyvédek nagyon sok pénzt martak fel, a fogyasztók érdekeit pedig nem képviselt. Gebhardt asszony. Köszönöm Kuneva asszony az előadását. Mondott egy mondatot, ami nekem nagyon tetszett, nevezetesen, hogy aktív fogyasztóvédelmi politikára van szükségünk. Igen, ehhez hozzátartozik az is, hogy állandóan megújuljon ez a politika, továbbfejlődhessen. Ami a direktívát illeti, a teljes harmonizációt illetően pontosan ezt az elvet veszítjük szem elől, hogy hogyan újulhatna meg újra és újra ez a politika. Pontosan ez az előrehaladás fékeződik le. Az európai jogalkotás keretei tartják vissza. Így aztán nyilvánvalóvá szeretnénk tenni, hogy igen, akarunk fogyasztóvédelmet nem csak az egységes piac, a belső piac miatt, ahogy Schwab úr mondta, hanem az emberek miatt. Ezért aztán nagyon pontosan át fogjuk vizsgálni a javaslatát. Nagyon örülök annak, ahogy a raportőr is mondta, hogy időt fordít ránk, és hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy jó irányba haladjunk. Második pont. A közös jogorvoslat, kollektív jogorvoslat. Teljes mértékben támogatjuk Önt, nem úgy, mint a kollégám, az előzőekben szóló. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk Önt. Ön sem akarja, senki sem akarja az Európai Parlamentben azt, hogy az amerikai rendszert valósítsuk meg. Nem, mi európaiak vagyunk, van saját igazságszolgáltatásunk, van saját rendszerünk, teljesen másképp épül fel, mint az amerikai rendszer. Ezt figyelembe kell vennünk. akik kárt szenvednek, mindenképpen kapjanak jogorvoslatot, és nem feltétlenül csak anyagi jogorvoslatot. Ezen kívül a belső piacot illetően a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások ne kerüljenek hátrányos helyzetben. A nagy cégek ne tehessék azt meg, hogy túlságosan drágán adják az árucikeiket, és hátrányos helyzetbe szorítják a KKV-kat. Ezért mi, mint frakció, szeretnénk önt a támogatásunkról biztosítani. Nagyon figyelmesen meg fogjuk vizsgálni a javaslatát, de pozitívan állunk hozzá az együttműködéshez. Köszönöm. És végül üdvözlöm Giorna asszonyt, aki új tagunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Dánul fogok beszélni. Godt. Um, jeg vil tale lidt om forbrugerdirektivet. Rendben. Akkor először a fogyasztói direktívát illetően, először is köszönjük szépen a bevezetőjét látjuk, hogy jó irányba halad, mi is szeretnénk, hogyha átlátható lenne a rendszer, a fogyasztók jogait szeretnénk védeni, nyilván ebben mindenki egyetért, mindenki ezt szeretné Európában. Mi úgy érezzük, hogy Európában még tennünk kell néhány lépést, Önnek tudnia kell, hogy a zöldek részéről mi azért eléggé szkeptikusak vagyunk a harmonizációt illetően. Ezen kívül, mi az oka annak, hogy a bizottság nagyon kevés releváns elemet említ a jelentésben, az összehasonlító elemzésekben. Nem tudom, miért van ez. Még folyamatban van a munka? Ezt még ki fogják egészíteni? Ezen kívül lenne egy kommentárom is nagyon sok jogi szakértő sem látja át ezt a teljes témát, így aztán azt kell, hogy mondjam, hogy nem az lenne a jó jogalap, ami átlátható lenne, hogy mindenki megértse, hogy miről van szó. A Dán igazságügyminiszternek körülbelül egy évre volt szüksége ahhoz, hogy ezzel a témával kapcsolatban jelentést egyáltalán meg tudjon fogalmazni. Úgyhogy valahogy átláthatóbbá kellene tenni a rendszert, hogy rögtön átláthatók legyenek a következmények. Köszönöm. Biztos asszony, öné a szó. It, um, with the first question. So, uh... Nézzük az első kérdést. Holnap lesz egy meghallgatás és nyilvánvalóan az együttműködésünkre számítani lehet, tehát ez világos. Szeretném, hogyha a jogok azok optimálisan magas szintűek lennének. Ugyanakkor, és itt ez több aggályra ad választ, a legjobb példát vehetjük elő az összes országból, de nem vagyok benne biztos, hogy amikor a különböző jó ötleteket kivesszük a különböző országokéből, például a jogorvoslatot bizonyos országokból, végül nem biztos, hogy jó eredményre jutunk, nem frankenstein egy szörnyet fogunk össze, végül is összeállítani. Tehát ezért kell, hogy bölcs legyen a megközelítés, hogy a piac ennek valóban hasznát lássák. Valóban 58%-et szeretnék a GDP-nek létrehozni a fogyasztók számára, és nehéz gazdasági idők alatt meg kell gondolnunk, hogy hogy tudjuk ezt a bizalmat növelni. Ezt csak úgy tudjuk, hogyha bizonyos szabályok lesznek. Tehát meggyőződésem, hogy ezzel az irányelvel ezt akarjuk elérni. Holnap két kiegészítő táblázatot fogunk bemutatni. Az egyik a fogyasztói jogoknak az irányelve és a hatása a fogyasztói szintre, és összehasonlítva más közösségi jogszabályokkal. A másik pedig egy olyan táblázat, amely a nemzeti fogyasztóvédelmi szintekre való hatását vizsgálja az irányelvnek. Tehát cikkenként vettük, a, megvizsgáltuk a hatást, és ha látjuk, hogy megváltozott a védelem, például, hogy egy évvel csökkent, vegyük például 14 napot, a legtöbb országban ez van, ugyanakkor vannak, ahol 10, ugyanakkor vannak más országok, ahol 15 nap. ahol ez az időszak 15 nap, ez a türelmi idő. Aztán a kollektív jogorvoslatra is külön figyelmet szeretnék fordítani. Láttuk, hogy az amerikai típusú alulról való fellépés milyen mindent lehetővé tett, akarunk tenni, tanulmányokat végeztünk, és a mi öt lehetőségünk egyáltalán nem ezzel kapcsolatos. Szeretném, hogyha a közösségek szorosan együttműködjenek velünk, hogy láthassuk, láthassuk, hogy komolyan gondoljuk ezt. November 27-én egy zöld könyvet állított össze a bizottság a kollektív jogorvoslat területén 190 választ kaptunk a különböző tagállamokból, a különböző szervezetekből. Től és e, a különböző érdekelt felekkel három konzultációt is folytattunk, e, nyilvános meghallgatásokat is tartottunk, és ez a folyamat még most is folytatódik. A Szankó főigazgatóság egy hatásvizsgálatot folytat most, és itt a különböző lehetőségeket megvizsgáljuk. E, ehhez felállítottunk egy bizottságot, és október 23-án, e, nem sokára tehát, e, megvizsgálják ezeket a kérdéseket. Tehát nem kell nagyon sietnünk, minden lépést megteszünk azért, hogy minél több eszközt biztosítsunk a fogyasztók számára azért, hogy megvédhessék magukat. A demokrácia ezt jelenti. Azt jelenti, hogyha rosszul folynak a dolgok, akkor tehessenek ér ellene. Tehát, hogyha az embernek 5 euró jár, akkor 5 eurót fog kapni, nem 6-ot. Még egy kérdés. a fogyasztói jogoknak a csökkenésével kapcsolatban. E, én úgy látom, hogy több kérdésben is javulnak a fogyasztók jogai. És ez a válaszom a harmadik hozzászóló kérdésére is. Az új irányelv e, jobban megvédi a fogyasztókat, tehát például az elállási jog e, erősebb lesz Korábban a kereskedőnek el kellett látogatni hozzájuk, most már nem így lesz. Aztán eh, a fogyasztónak eh, nem kell további költségeket fizetni, hogyha az árról eh, nem, nem tájékoztatták őket korábban. A tagállamoknak bizonyos szabályokat be kell vezetni majd, de szerintem a védelmi szint az jó lesz. Lehet, hogy papíron vannak szigorúbb szabályok, de nem biztos, hogy valóságban valós védelmet jelent. Lehet, hogy a hibás árukkal kapcsolatban az időszakon is változtatni kell, hiszen egy bizonyos időn túl nem tudja bebizonyítani, hogy ezek valóban eredetleg hibás áruk voltak. Nos, hát rövid ugyan az eszmecsere ideje, de hogyha nem is tudok mindegyik kérdése válaszolni, akkor kérem szépen forduljanak hozzám, mert vagy én, vagy a munkatársaim mindig szívesen válaszol mindenkinek, akit érdekel az én munkám. Még nagyon sokan kérnek szót, úgyhogy kicsit föl kell gyorsítanunk de a válaszokat ugye mindenképpen meg akarjuk hallgatni. Az által említett dokumentumok hozzáférhetőek, és holnap is folytatódik majd a vita, tehát esetleg lehet tartogatni a kérdéseket. Következő három kérdés következik. Sáldor... Mr. Rapo and Mr. Rochefort. Képviselők kapják meg a szót. President... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Bocsánat, először még nem. Miss, Mrs. Schaldemoser, Mr. Rapo, and then... Schaldemoser asszony jön először. Øh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönjük ezt a kitűnő bevezetőt. Természetesen nagyon sok része volt, nagyon sok vitás része is, de először is a következőt szeretném leszögezni. Nagyon örülök annak, hogy figyelemmel követi azt, hogy a belső piacon a már létező jogszabályokat hogyan valósíthatnánk meg a gyakorlatban, mi lenne a jobb gyakorlat. Például, hogyha valaki vesz egy repülőjegyet az interneten, akkor gyakran szembesülünk azzal, hogy néhány cég nem tartja be a játékszabályokat itt, és a nemzeti hatóságoknak nagyon nagy nehézségekbe ütközik az, hiszen ez határon átnyúló tranzakció, hogy betartassák ezekkel a cégekkel a jogszabályokat. Örülök, hogy ön erre figyel. Ezen kívül a banki díjakat, illetően ezt is nagyon jónak tartom. Igen, a díjakat is figyelemmel kell követni. Mi történik akkor, hogyha az ember az interneten köt egy üzletet, egy bankos tranzakciót, és utána, amikor az ember megkapja a banktól a csomagot, akkor gyakran megdöbben azon, hogy mennyit kell ezért fizetnie valójában. Ezen kívül nagyon fontos a direktíva maga. Dániában már sokat beszéltünk erről a témáról, és nagyon sok kérdés merül föl azt illetően, hogy mi az alapkiinduló pont, mi a nívó, a minimális nívó, amit elvárhatunk a fogyasztóvédelemtől. Mi lehet ez a nívó az egyes tagállamokban? Mi történik akkor, hogyha a direktíva életbe lép? Ezen kívül még nem kaptunk elegendő tájékoztatást arról, hogy a Dán jogalkotást hogyan érinti majd ez a téma. Egy évvel ezelőtt kaptuk meg a tervezetet, és még mindig nem tudjuk, hogy mi lehet ennek a kihatása a Dán jogra. Én ezt kicsit szomorúnak és elkeserítőnek tartom, azt hiszem ezzel még foglalkoznunk kell, de majd holnap talán erről vitázhatunk. Köszönöm. Arvoisa komissári Magdalena Kuneva. Köszönöm szépen. Kuneva biztos asszony. Gyakorlati kérdéssel fordulok önhöz. Az északi országok egyik sajátos problémájáról van szó. Ezek, ez pedig a gyors kölcsönökre vonatkozik ez a kérdés, amely gyorsan terjed más tagországokban is. Ez a következőt jelenti, egy kisebb kölcsönt vehet fel az ember rövid idő alatt, és a kamatot egy hónapon belül kalkulálják ki, tehát egy hónap alapján az interneten történik ez a kalkuláció. Egy új fogyasztói irányelv vonatkozik az ilyen jellegű ügyletekre, Azonban gyakran kevesebb, mint 200 eurós összegről van szó, így más jogszabályok nem vonatkoznak az ilyen ügyletekre. Az éves kamat akár 200%-ot is meghaladhat, néha pedig 1000%-ra is rúghat. Az átlag kb. 500%-nál van, Általában fiatalok veszik igénybe ezeket a kölcsönöket, illetve olyanok, akik az alkohol, a kábítószerfogyasztás vagy a szerencsejáték miatt kerülnek nehéz helyzetbe. Könnyen ördögi kör alakulhat ki. Kérdésem pedig a következő. Van-e erre vonatkozóan statisztikája a bizottságnak, illetve kíván-e bármilyen intézkedést foganatosítani ezen a területen? Talán érdekli, hogy a svéd delegáció a múlt héten a svéd parlamenttel ezt a kérdést tárgyalta. Rosfor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Végre én is szólhatok. Kuneva asszony, elgedje meg először is, hogy megköszönjem a munkáját, amelyet már is elvégzett, és azt hiszem, hogy ezt elismeri minden kolléga eh, az előzői parlamenti időszak alatt is elismerték, és remélem, hogy a jövőben is ilyen módon folytatja a munkát. Igen, a fogyasztói jognak fejlődnie kell, ugyanis maga a fogyasztás is gyorsan fejlődik és tulajdonképpen bonyolultábbá is válik. Az egyszerű dolgok is most már szolgáltatás csomagokként kerülnek aladásra az interneten keresztül. Az ön tervei között egy kérdést nagyra értékelek, ez pedig az, hogy a fogyasztó számára a tájékoztatás nagyon fontos mivel az országokban különböző a fogyasztói jog, el kell ismernünk, hogy a különböző országokban nem, is, nem ismerik ezeket az összetett jogokat a fogyasztók. Na most, hogyha ezeket egyeztetik és harmonizáció lesz, és ennek eredményeként a fogyasztók jobban ismerik meg maga jogaikat, már ez is egy nagy előrelépés lesz. A kérdésem a következő ön e, és szólt már erről a fogyasztó bizalmáról van szó. Azt hiszem, hogy ez nem mond ellent a vállalkozásoknak a dinamizmusával. De hát ma egy fogyasztó, eh, hogyha megtartják a jogaikat, illetve még jobbá is teszik, akkor és a különböző országokban, és nem tudom, hogy Franciaországban fejlettebb ez a jog, mint máshol, de hogyha van egy jog, ahol fejlődni kell, és ez azt jelenti, hogy vissza kell lépnünk, akkor nem tudom, hogy ezt hogy tudjuk bemagyarázni a fogyasztónak. Tehát az Európa Eh, amely bizonyos kérdést eh, kevésbé eh, fontosnak tekint, mint másokat, tehát a fogyasztóknak a védelmét, akkor ezt nem tudom, hogy lehet Európa előrelépésének nevezni. Tehát a harmonizációnak kiegészítőnek kell lenni, de ugyanakkor célzottnak. Én szeretnék gratulálni a banki költségekkel kapcsolatos munkáját. A közlemény nagyon pozitív dolog volt a kérdésem az, hogy az tájékoztatás után megváltoznak-e a dolgok a különböző országokban. Tehát hogyan akarja összehangolni a lépéseit Nelly Kroos kollégájának a tevékenységével? Tehát kétfajta hangot hallunk itt, lehet-e közelíteni ezeket a dolgokat? Köszönöm. Köszönöm. Örülök, hogy önt is itt köszönhetem új tagjaként a szakbizottságnak. Köszönjük az első hozzászólását. Biztos asszony. Nos. Először is a Dán barátainknak szeretném elmondani, hogy valóban a védelmi szint nagyon magas Dániában. Ez jó példa. És minden európai fogyasztó szervezet példaként tekinthet a Dán aktív példára. De tudják mit? Minden egyes ország azt hiszi saját magáról, hogy ők védik a legjobban a fogyasztók jogait. Talán majdnem minden ország. Így aztán a kérdésem az önöknek. Akarnak együtt működni az európai fogyasztók védelme érdekében? Ha igen, hogyan? Ha mindenki csak a nemzeti érdekeit tekinti, tartja szem előtt, akkor ma a fogyasztóknak, akik online vásárolnak interneten, hogyan magyarázzuk ezt el? A mobilok képernyőjét illetően például mondhatjuk el, hogy jó, én mint a Dán fogyasztó, jól védett vagyok, és csak ennyit látok magam előtt, mint a mobilom képernyője, nem érdekel, hogy a többiek mit gondolnak nincs így elég nagy választása a fogyasztóknak, ezen kívül a versenyt sem élezzük így. Ez a dánokat is érinteni fogja, hiszen kevesebb ösztönzőt kapnak majd arra, hogy a többiekkel versenyezzenek, vagy összehasonlítsák az árakat. Az internetet viszont nem lehet lezárni. Nem maradhatunk egy nemzeti piac határain belül. Úgyhogy nézzék meg az összehasonlítási táblázatot, ezt elküldtük önöknek e-mailben. Ez jól mutatja, hogy pontosan mik a nemzeti jogszabályok és a nemzeti kérdések. Teljesen őszinte leszek önökkel. Nem tudom azt megígérni, hogy a szöveg minden egyes része hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztók jogait még jobban védjék Dániában. A, nézzük meg a hogy milyen beruházáson milyen hasznot érhetünk el. Itt a fogyasztókról beszélünk. De tartsuk szem előtt az üzletek, a vállalkozások jogait is. Amikor a bürokráciát ezzel a direktívával csökkenthetjük, akkor természetesen a fogyasztóknak a jogait is szám, ö, szolgálja ez. Körülbelül 8 99%-a a kereskedelemnek határon átnyúló. Képzeljék el, hogy ez 2-3-5%-kal emelkedik a következő években azért, mert nő a bizalma a fogyasztóknak. Ez nyilván megélénkíti majd a piacot. De értem az aggodalmukat, kérem nézzék meg a táblázatát. Általában a bizottságnak nem feladata az, hiszen ott a tanács, hogy ilyenfajta összehasonlító elemzést végezzen. De én tényleg elkötelezett vagyok, csak úgy, mint a csapatom, hogy a lehető legtöbb tájékoztatást nyújtsam önöknek. Aztán a KKV-knak adott kölcsönök. Két évvel ezelőtt megversenyeztettük a fogyasztói tudatossággal kapcsolatban a legjobb projekteket. A svédek nyerték ezt a fogyasztóvédelmi szervezet. amelyek a legjobb kölcsönt biztosították, az SMS kölcsönöket. We found in Finland, Sweden, Estonia, and then it's coming more. Finnország, Észtország és a többiek, ők is egyre inkább felzárkóznak az ilyen SMS típusú kölcsönadás mellé. A táv marketingben is érvényesülnie kell ennek, de először ehhez jogszabály kell, ezt végre kell hajtatnunk, és aztán majd meglátjuk. Rosfor úr, hogy reagáljak én is azzal, hogy az ön könyve, amelyet a fogyasztókról írt, milyen érdekes. És hagy ragadja meg itt a lehetőséget, hogy vegyük figyelembe, hogy egyik oldalon ott vannak a fogyasztók jogai, más oldalon pedig a költségek. A teljes harmonizáció egyensúlyt teremt. A bizottság és a parlament csak akkor vehet részt európai kampányban, de erről csak álmodom, ha teljes harmonizációt megvalósítjuk, csak akkor foglalkozhatunk európai szintű fogyasztói tudatossággal. Így eltér a svéd, a dán helyzet például. Még akkor is, hogyha a szubszidiaritás elve sérül ennek keretében. Ami a kollektív jogorvoslatot illeti, szeretném nyilvánvalóvá tenni, hogy a verseny főigazgatóság munkája nem ugyanaz, mint a miénk. Ők antitrust sérelmekkel foglalkoznak, mi pedig a KKV és a KKV-k sérelmeivel, mi pedig a jogorvoslattal. Mi abban hiszünk, hogy kompenzációt kell nyújtani, de kollektív jogorvoslat keretében. Ha nem segítenek abban, hogy Franciaországban megértessem az emberekkel, hogy miért jó ez nekik, és csak egy témára koncentrálnak, ami aggasztja az embereket, ez így nem helyes. Az teljes képet kell látnunk. Különben nem lesz egy közös európai állampolgári piac. Elnök. Köszönöm. Kevés már az időnk, úgyhogy a következő hozzászóló, kérem legyenek rövidek, tehát a következő. Mr. Tarabella and Mrs. Rapti. A hozzászólók. Tehát egyébként a következő hozzászóló és új tag szeretné őt is köszönteni. Köszönöm. Lettül fogok hozzászólni, ez az anyanyelvem. Biztos asszony, szeretném megragadni ezt a lehetőséget, és köszönetet mondani. Két kérdést szeretnék felvetni, ezek nagyon fontosak számomra. Én új tagja vagyok ennek a szakbizottságnak. Visszatérve a lett helyzetre, gyakran találkoztam a fogyasztóvédelmi és a üzleti érdekeltségeket védő szervezetekkel. Én nem hiszek abban, hogy a két eltérő vélemény között lehet egyensúlyt teremteni. Mindenki azt hiszi, hogy igaza van, mindenki azt gondolja, hogy övé az utolsó szó. Úgyhogy ön szerint hol van a közös kapcsolódási pont, hol lehet a két oldalt kibékíteni? Másik megjegyzésem. Jelenleg Lettország nagyon nehéz gazdasági helyzetben van. A fogyasztók érdekeinek védelme luxus cikknek minősül. Az erre költött költségvetés 30%-kal csökkentettük. Nincsen országunkban civil szervezet, amely a fogyasztóvédelemmel foglalkozna. Ha a fogyasztóvédelem az anyagi hátteret is csökkenti, akkor annak az lesz az eredmény, hogy Letországban az állampolgárok még azokat, azt a kevés ismeretet is elvesztik ezzel kapcsolatban, amelyet eddig felhalmaztak. A bizottság és a parlament egyre inkább a tudatosító tájékoztató kampányokra szeretne koncentrálni. De egy olyan országban, mint Lettország, erre szükség van, hiszen nagyon keveset tudunk róla. Köszönöm, mondja az elnök Tarabella asszony. Úr. Köszönöm szépen, eh, elnök úr és biztos asszony. Ön azt mondta, hogy az egységes piachoz kell, eh, piacot kell elfogadni a fogyasztóknak. De hát ezt nem tudják elfogadni, hogyha az európai intézményeknek a tanulmánya is azt mondják, hogy micsoda különbségek vannak, és hogy eszközöket hoz létre, hogy ezeken javítson. A múlt héten a, a banki eh, díjakról is eh, közöltek egy tanulmányt, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy 20 évvel ezelőtt előtt az első biztos is egy tanulmányt készítetett, amely ugyanezekre a következtetésekre jutott. Húsz év alatt akkor mi történt? Más területeken is vannak tanulmányok, és érdekesek, de hát tulajdonképpen azért készíték őket, hogy a fogyasztókban kialakítsák azt az óhajt, hogy megváltozzanak a dolgok. Tehát épp ezért választ kell adni ezekre a vágyakozásokra. Tehát, hogyha vannak szabályok, és itt egy példát vennék, hiszen beszélünk beszélünk a fogyasztókról, akik állampolgárok, és itt van például a roaming kérdése, tehát a barangolás. Az, az emberek ezzel foglalkoznak, hiszen különböző díjak vannak, és Eh, sikerült egy olyan megoldást találni az Európai Unióban, amely ezt a problémát rendezte. És ezt más területeken is meg lehetne tenni. Tehát reméljük, hogy az együttműködésünk során a tanulmányok időszaka után az európai pénzekkel megoldják a problémákat, és ilyen módon fogják növelni a, problém, a, a fogyasztóknak a bizalmát. Köszönöm. Uh, and, uh, Mrs. Rapti. Rapti asszony következik. Kiria Κούνεβα, σας ευχαριστώ και Köszönöm szépen, és szeretném üdvözölni biztos asszony, nagyon figyelmesen követem a munkát. Én Görögországból érkezem, itt nagy problémáink vannak. Ön beszélt a fogyasztók jogairól. Sokszor a fogyasztók maguk sem, és a kereskedők sem ismerik ezeket a jogokat. Én hagy tegyem hozzá, hogy néha azonban a bankok nagyon jól ismerik ezeket a jogokat, mégis úgy tesznek a banki alkalmazottak, mintha nem ismernék. Nem tudom, hogy az ön, ön tud-e ezekről a sérelmekről. Görögországban néhány hónappal ezelőtt 17 bank rossz pénzügyi gyakorlatot követett és illegális kölcsönöket adott fogyasztóknak, mivel nem tudjuk előre a gazdasági jövőjét Európának. És tudjuk, hogy Barózó úr lesz újra a bizottság elnöke. Én úgy gondolom, hogy van egy szakadék, nem tudom, használhatom-e ezt a szót, a között, amit Barózó úr hirdetett, amikor a szocialisták nevében eljött ide, és a között, hogy ő ugyanis azt mondja, hogy a tagállamok nem működnek együtt vele, ugyanakkor viszont most is nyilatkozott valamit, és most teljesen mást, és ön is nyilatkozott, nagyon helyesen megállapította, hogy egy kölcsönös garanciát kell megvalósítani, tájékoztatni kell a fogyasztókat, és tiszteletben kell tartani a banki alkalmazottaknak is a fogyasztók jogait. És az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venni ezeket a jogokat. Tehát kérdezem önt, ön hogyan tudja garantálni, hogy azok után, amit Barózó úr mondott itt el, és ön is nyilatkozott a sajtónak, a gyakorlatilag is megvalósul? Köszönöm. Biztos asszony, öné a szó. Nos, úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lesz majd kimenni ebből a teremből a meghallgatás végén, hiszen egyre érdekesebb kérdések kerülnek elő, ezt örömmel fogadom. Nagyon jó konkrét dolgokról beszélni. Könnyáti asszonynak válaszolnék először. Ami a fogyasztóvédelmi jogokkal kapcsolatos kampányokat illeti, Európai Uniós szinten lehetőség lenne ilyen kampányokra, hogyha ugyanolyan jogokkal rendelkeznénk. A bizottság a projekt keretében az új országokra összpontosított, a fogyasztóvédelmi kampányok lefolytatására, hiszen ezeket a kampányokat főleg a bizottság finanszírozza, bizottsági támogatásból valósulnak meg. Ismerem az ön országát, illetve az országban levő helyzetet, beszéltem a fogyasztóvédelmi szervezetekkel, beszéltünk a BEUK képviselőivel is. Egy homogénebb megközelítést kívánunk kialakítani, megpróbáljuk megerősíteni a fogyasztókat. Tisztában vagyok a problémával, azonban a fogyasztóvédelmi szervezetek együttműködésére van szükség, és itt én nem segíthetek. Ezeket a szervezeteket szívesen látjuk a BEUK ülésein, és így eszmecserére kerülhet sor, megpróbálhatunk segíteni egymásnak. Úgy gondolom, hogy egyáltalán nem luxus az, hogy odafigyelünk a fogyasztó jogaira. Pontosan az ellenkezőjéről van szó. Nehéz időkben, illetve akkor, amikor a piaci bizalom megrendül, akkor kell odafigyelni a fogyasztóvédelemre, illetve a fogyasztók bizalmára. A bizottság a költségvetésből nem adhat pénzt a tagállamoknak erre. Hadd fejezem be azzal, hogy a fogyasztóvédelem tekintetében elképzelhető, hogy a jövőben össze tudjuk majd hasonlítani azt, hogy a különböző országok mennyi pénzt szánnak a fogyasztóvédelmi politikára, hiszen ez nem az ablakon kidobott pénzt jelenti. 500 millió ö, piacvizsgáló dolgozik, ez közpénzekből, ezt közpénzekből finanszírozzuk. Összehasonlítást fogunk tehát készíteni, és így a különböző kormányokat rákényszeríthetjük arra, hogy nagyobb összegeket szálljanak a fogyasztókra. Köszönöm szépen a következő hozzászólónak, hogy megemlítette Karaván Mir urat, találkoztam vele, és fontos megemlíteni megemlíteni az ő nevét a fogyasztóvédelem kapcsán, ez már megtiszteltelés számomra. Az önkérdésére válaszolva, igen, a megvalósítás a tagállami hatáskörbe tartozik, ugyanakkor szerződési kötelezettség számunkra. A megvalósítás nem állhat meg a határoknál. Az Európai Unió szerte szükség van a szabályok megvalósítására, és ehhez a tagállamoknak együtt kell működniük a bizottság segítségével. A bizottság az együttműködést próbál megerősíteni a különböző tagállami hatóságok között. Azt hiszem, hogy jelenleg, amikor a szabályozókról van szó, akkor nagyon időszerű az előttünk lévő tanulmány, hiszen lényegileg ráláthatunk arra, hogy a szabályozóknak mit kell tenniük. Vegyük például az érdek különbségeket, az érdek ellentéteket. Itt egy német tanulmányra szeretnék utalni. Volt egy rejtelmes vásárló, aki özvegynek tüntette föl magát, 25 bankban látogatott el, és 24 bank rossz tanácsot adott neki. Miért? Nos, azért, mert a bankban dolgozó fizetése nagy mértékben függött az általa értékesített termék árától. Azt hiszem, hogy oda kell figyelni erre a példára, és jó jogszabályokat kell hozni, hogy orvosoljuk az ilyen jellegű problémákat. Ennek eljött az ideje. Görög képviselőhöz fordulok. Köszönöm szépen a kérdését. Tisztában vagyok azzal, hogy ez a 17 bank milyen pénzbírságot kellett, hogy fizessen. Azt hiszem, hogy a sweeps kontextusában megfelelő iránymutatást adhatunk a nem megfelelő kereskedelmi tevékenységekre vonatkozóan, és ez kihat a pénzügyi szolgáltatásokra is. Találkoztam a banki szövetséggel egy másfél évvel ezelőtt, és már akkor meghúzták a vészharangot a kényszereladások miatt. Ez lefedik az Európai Uniós jogszabályok, egyszerűen meg kell valósítani és tiszteletben kell tartani azt, amit a jogszabályokban lefektettünk. Köszönöm szépen. Még jöhetnek kérdések? Ugyanis még heten szeretnének hozzászólni. Három blogban de kérem röviden eh, és koncentrált kérdéseket tegyenek föl. Tehát a következőben... To begin, Mr. Beelan and Mrs. Weiler. So, Mrs. Steeler. Steeler asszony következik. Nos, akkor először köszönöm szépen, eh, elnök úr. Én röviden szólok hozzá, biztos asszony, az irányelvvel kapcsolatban. Megértem eh, hogy milyen érveket lehet felhozni, hogy hiszen vannak különböző félelmek a 14 napos időszakkal kapcsolatban, stb. Tehát, hogy a fogyasztóknak a jogai csökkenni fognak. Értem e, ezeket az érveket, még a reggeli hírekben is hallottam, hogy Marks and Spencers e, e, is, aki 25 napos ilyen reklamációs időt vezetek be, és a fogyasztók panaszkodtak, akkor ezt figyelembe kellett venniük. Nos, a jelentéssel kapcsolatban még mindig vannak panaszok, és a végrehajtás illetően is vannak problémák. Vannak olyan kis vállalkozások, amelyekkel kapcsolatban szintén figyelembe kell venni az ő nézeteiket. Elnök, köszönöm szépen, nagyon sok kérdés volt. Eh, Bieler eh, úr. Köszönöm szépen, elnök úr, legyelül folytatom. Nagyon szépen köszönjük, elnök asszony, az eddigi munkáját, és remélem, hogy folytatni is tudja. Köszönöm szépen különösen azt, hogy foglalkozott azzal a vitás kérdéssel, amely az internetes reklámozással foglalkozik, és a különböző viselkedés megcélzásáival. Tehát például az ügyfelek viselkedéséről gyűjtenek információt, különböző profilokat állítanak össze, anélkül, hogy tudna róla a fogyasztó. Nagyon sok szakember ezt a technikát a magánélet megsértésének tartja különösen a levéltitok megsértésének és az, a személyes adatok felhasználásának a szabályát is megsértik. A bizottságnak teszem fel a kérdést, hogy ezekkel kapcsolatban bennünket meg kellene -e védeni. És tudom, hogy az Egyesült Államokban a kongresszus is ezt a, kér, ezt a törvényt eh, felülvizsgálja, és szeretném tudni, hogy hol állnak most a dolgok ezzel kapcsolatban. Eh, Kratza asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a biztosnak az erőfeszítését azért, hogy közös, eh, egységes szabályokat akar létrehozni. Ez segít a belső piacon, ugyanis jobban megvédi a fogyasztókat, átláthatóbbá teszi a versenyt. Tehát mindenki hasznot húz belőle. A svéd fogyasztóvédelmi miniszter Szabumi asszony, amikor itt volt, akkor hangsúlyozta a közös szabályoknak a fontosságát, és bízott abban, amit a Deán és svéd kollégáim és francia kollégáim is emlegettek, hogy a fogyasztóvédelmet magas szinten tartják, és a különböző üzleti köröknek, például Németországban az elvárásait teljesítsék. Ön tudja nyilvánvalóan, hogy vannak olyan üzleti körök, amelyek szkeptikusak az önjavaslataival kapcsolatban. Mit mondtak önnek, és ön mit mond nekik amikor harmonizációról beszél, a magas szintű fogyasztóvédelemről a dinamikus üzleti életben. Köszönöm. Okay. So, starting... Kezdjük akkor. Stiller asszony. Az Egyesült Királyság fenntartásait illetően a kereskedelmi garanciákkal nem foglalkozunk. A vállalkozások a hirdetésekben, a reklámokban úgy versenyeznek, ahogy akarnak, a CRD direktíva nem vonatkozik erre. A légitársaságot illetően. 85%-ban megtisztítottuk a piacot másfél év munkával. De nem áll jogomba, hogy kiemeljem a bűnösöket. Nagyon kevés ország van, ami fölvállalta azt, hogy nevesítse azokat a légitársaságokat, amelyek cserben hagyták az utasokat. Többet nem mondhatok, de amikor kudarcokról van szó, miért ne tehetnénk nyilvánvalóvá és nyilvánossá ezt? Ha van egy panaszom fogyasztóként, és ez ugyan ezt ö, megoszthatom a Twitteren vagy a Facebookon keresztül a többiekkel kapcsolatban, többiekkel, akkor miért ne lehetne nevesíteni őket? Ezen kívül három éve a miniszterekkel levelezek, írtam a fogyasztóvédelmi szervezeteknek olyan kérdésekkel, amelyek a city guide-okra vonatkoznak, ezek az üzleti szférának a problémái. A petíciós bizottsággal is beszéltem, már tényleg nem, nem tudok már többet tenni ez ügyben, a tájékoztatás az egyetlen fegyver jelenleg ebben az ügyben. Pielán úr, a következő ennek tényfeltáró missziót küldtünk múlt héten az USA-ban, és a viselkedés kiszűrő, séma felállító internetes profilokat illetően végeztünk tanulmányokat, és egy évben belül javaslatokat kell tennünk ez ügyben. Koráca Bild asszony A direktíva azt eredményezi majd, hogy Svédország, a svédek például élhetnek versenyképesebb külföldi ajánlatokkal, de ugyanakkor külföldön, és amikor az EU-ban utazgatnak, akkor ugyanolyan szintű védelemben részesülnek. Ez talán ösztönözheti a svéd vállalkozásokat. Ön említette a svéd példát az elnökség miatt. A hatástanulmányunk azt mutatja, hogy ha valaki vállalkozás, akkor több mint 2000, 2157 eurót kell legalább beruháznia ahhoz, directive. This one will be less than 2000. Hogy megismertesse a nemzeti jogot a fogyasztókkal. Ezért aztán persze látom a szükségét annak, hogy a nemzeti jogszabályokat el kell fogadtatni a helyi üzleti közösséggel, de a lett kolléga is kérdezett azt illetően, hogy a költséget és a hasznot hogyan lehet kiegyensúlyozni. Próbálkozunk, amíg a mérleg nyelve nullán nem áll, de nem tudunk se gyorsabb, se könnyebb megoldást kínálni. Úgyhogy működjünk együtt. Köszönöm. I've got uh, three more people on the list. Köszönöm szépen. Még hárman vannak a listán arra kérek mindenkit. Zoe and Mr. Trent Trantafilides, and that a három következő hozzászólt, hogy nagyon röviden tegye fel kérdését. Krier úr. Köszönöm szépen. Kitűnő volt az a biztos asszony. Természetesen minden egyes kételyt nem tudott eloszlatni itt, és sokan beszámoltak arról, hogy a fogyasztóvédelmet még fokozni kell. Biztos asszony, ön azt mondta, hogy garantálni tudja, hogy a cél érdekében mindent megtesz. Persze, ezt tudjuk, a fogyasztóvédelmet erősíteni akarjuk. De az érvek, amelyeket felsorakoztatott, hitre alapoznak. Mindig úgy kezdte a mondatait, hogy én azt hiszem, hogy de aztán itt van ez a táblázat, ez egy összehasonlító táblázat, ez tény, ez tényeket sorokasztat fel. De itt a jogalkotási stratégia lenne a lényeg. Mindenki tudja azt, hogy sokkal könnyebb csökkenteni az elvárásokat, mint megemelni őket, amikor új jogszabályokra van szükség, mert nem jól funkcionál a jelenlegé. Tehát a harmonizáció szintet most, ha csökkentjük, akkor ezzel a jövőt kockáztatjuk, hiszen a jövőben nehezebb lesz ezt a szintet, az elvárási szintet megemelni. Ön azt mondta, hogy ön egy intelligens módszert keres, de ugyanakkor egy Frankenstein összetoldozott módszert nem akar. De már van Frankenstein ezen a piacon, már ez egy Frankensteini piac, hiszen a piacok annyira eltérnek, hiszen például erre példák az interneten vett repülőjegyek is. Szerintem túl nagyra törnek, amikor azt gondolják, hogy ezt lehet harmonizálni. Köszönöm. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și o să felicit pe doamna comisar Cuneva pentru Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is gratulálni Kunyába biztos asszonynak a múltbeli előfeszítéseihez, és a legjobbakat kívánom a jövőben is. Az európai állampolgárok nagyon jól fogadták a kezdeményezéseit. A múlt héten a pénzügyi szolgáltatások kapcsolatos javaslat nagyon jó fogadtatásra talált Romániában, sok országban, amikor a banki szolgáltatásokról vagy pénzügyi szolgáltatásokról van szó fogyasztók felé, akkor általában hiányzik az átláthatóság, illetve vannak rejtett költségek. Olyan dolgokat emlegetünk, amelyeket korrigálni kell. A kérdésem pedig a következő. A szigorú ellenőrzési fellépések mellett kíván-e olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek a pénzügyi szolgáltatás problémáit kívánják orvosolni, illetve kíván-e jelentést készíteni vagy készítetni a, az orvosi hibákkal kapcsolatban, hiszen amikor a nem megfelelő felelő gyakorlatról van szó ezen a területen, akkor inkább fogyasztóvédelmi kérdésről van szó, mint egészségügyi kérdésről. Köszönöm. Trianda Filides úr. Én is köszönöm elnök úr, köszönöm a biztos asszonynak az előadását, és szeretnék a belső piac javításával kapcsolatban és a szolgáltatások javításával kapcsolatban hozzászólni. Készült egy tanulmány, de ebben nem fektettek le közösségi elveket. Hát akkor ez a közösségi jognak hogy felelhetne meg? Véleményünk szerint az Európai Bizottságnak, amikor az irányelvet vizsgálja, figyelembe kell venni, hogy milyen társadalmi következményekkel jár ez, milyen, mit okoz a társadalmi partnereknek. Ön milyen irányzatot képvisel majd ezzel kapcsolatban, biztos asszony? Thank you very much. Uh, Köszönjük szépen a kollégáknak a kérdéseket az asszony most az utolsó háromra ad választ. Tehát. Korea de Campos úr, az összehasonlított táblázat világosabbá teszi a kérdéseket a fogyasztójogokkal kapcsolatban, eh, az tehát az irányelv eh, tökere, tükrében ugyanis ez aktualizálja és racionalizálja a korábbi négy irányelvet. Hogyha az üzletek, vállalkozásoknak könnyebbé teszi a határokon való értékeltéseket, és a környezet jobban átlátható lesz a vállalkozások számára, akkor ez segít. Ez egy nagyon politikaorientált kérdés volt. Én nem azt akarom, hogy higgyenek nekünk, hogyha nincs rá bizonyíték. Pont az ellenkezőjét szeretném, igenis a bizonyítékokat szeretném szolgáltatni. Ugyanakkor azt kérem, hogy nyitottak legyünk, és arra gondoljunk, hogy mi történik a digitális piacsal, hogyha ezt felaprózzuk. Mi történik, hogyha hogyha még ebben az egyetlen irányában is nem törődünk a vállalkozásokkal, még akkor is, hogyha ez fogyasztóorientált. Ugyanis ez a yin és yang része ugyanannak a piacnak. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tudunk egy olyan piacot létrehozni, amely kiegészíti E, a piacnak ezt a két lényeges részét. Én e, mindig is e, gondoltam erre, ugyanis, hogyha a vállalkozásokat megfojtjuk, hogyha a szabályokkal nekik is közködniük kell, akkor ez a fogyasztókra is hatni fog. És nyilvánvalóan negatívan. Tehát továbbra is beszélünk egymással, és tájékoztatjuk önökkel, önöket azért, hogy minél inkább higgyenek abban, hogy ez a megfelelő módja a jövő felé tartó útnak. Szóval úr, az orvosi szolgáltatásokat illetően az eredménytábla segít azért, hogy külön felállítsuk a prioritásokat, a bankok, az energia, stb. és a szállítás között. Az orvosi szolgáltatások azok különlegesek, vanna egy olyan biztos, aki az egészségügyel foglalkozik, és kiváló munkát végez. Persze jogos a felvetése, és megnézem majd, hogy honnan jött be a legtöbb panasz, tehát hogy ez az irányelv megfelelő-e. Amikor a panaszkezelést megoldjuk, és látjuk már, hogy hogy alkossuk a jogszabályokat, tehát látjuk, hogy a fogyasztók mit akarnak, ezeket a panaszokon keresztül látjuk, és akkor remélem, hogy jobb működést tudunk létrehozni. Az utolsó kérdés pedig e, az irányelvvel foglalkozik. E, hatástanulmányt végeztünk a fogyasztói jogok irányelvével kapcsolatban, tehát hogy ennek mi a társadalmi hatása. E, pozitív a hatás, mivel a belső piacnak a felszabadításának a hasznát fogják látni a fogyasztók, jobbak lesznek az árak, és jobbak lesz, jobb lesz a minőség is ezen, erre kell támaszkodnunk a belső piacban, tehát jól kezdtük az üzleti környezettel, és eljött az ide arra, hogy most az állampolgárokra fordítsuk a figyelmet, tehát a fogyasztókra. Ugyanis hogyha részvételi gazdaság van, akkor ez megváltoztatja a szinteret. Most pedig akkor a házról utolsó kérdés után szeretném megköszönni eh, mindenkinek a hozzászólását, mert ez számomra is eh, nagy segítség volt. Eh, jó kérdések voltak. Remélem, hogy több idő is rendelkezésünkre áll majd, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk. Hogyha érdekli önöket az irányába, akkor én megint jövök és válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Uh, um, Biztos asszony, ez a spontán taps is azt mutatja, hogy mennyire nagyra értékeljük, hogy eljött ide, és uh, azt is, hogy látjuk, hogy mennyire uh, a kérdéseknek szentelte magát. 16 kérdést tettek fel a kollégák, és ön részletesen válaszolt rájuk. És azt hiszem, hogy a fogyasztói jog irányelv amely ma a legfontosabb, és nem csak ma, hanem holnap is, és szeretném, hogyha még ide figyelnének, és csendben lennének, ezzel is mutassák a tiszteletüket a biztos asszonynak. Holnap háromtól fél hétig ezzel az irányelvvel foglalkozunk, és az ön munkatársa is itt lesznek, tehát akik ezzel foglalkoznak, azok valószínűleg holnap délután is itt lesznek. Ezen kívül ma egy saját kezdeményezésű jelentést is megszavaztunk a fogyasztói eredménytáblával kapcsolatban, és reméljük, hogy önnel és a munkatársaival is együttműködhetünk ezzel. Köszönjük a, azt, hogy eljött, és reméljük, hogy hivatali ideje alatt és többször találkozhatunk önnel. Valakinek ügyrendi kérdése van? Csak egy javaslatom lenne. Nagyon örülök e, annak, hogy biztos asszony eljött, és ezért szeretném elmondani, hogy a biztos asszony azt a kifejezést használta, hogy úgy gondolom, de ugyanakkor azt a kifejezést is, hogy arról álmodom, és azt hiszem, hogy amikor egy biztos az álmodom szót használja, akkor az európai fogyasztók bizakodhatnak. Köszönöm szépen. Amikor a biztosok meghallgatására eljönnek, akkor talán az álmaikról is hallhatunk. Nos, tehát köszönöm. Most akkor hagyjuk Kunyeva asszonyt elmenni. Akik szeretnének kimenni, azok kérem gyorsan hagyják el a termet, rövid szünetet tartunk addig. Uh, Hölgyeim és uraim, hadd folytassuk az ülést. Kérem foglaljanak helyet. És most jön a mai napirend utolsó pontja, amely egy nagyon fontos a késedelmes fizetésekkel kapcsolódó kérdés. De lenne még bejelentésem, amit korábban nem tudtam megtenni. Először is köszönetet szeretném mondani mindazoknak, akik egy sikeres svédországi küldetésen vettek részt a múlt héten. Uh, uh, Mr. Tarabella, Mrs. Schaldemoser, Mr. Löchegaard were all there. Ők mind ott voltak, és nagyon jó eszmecserét folytattunk a közbeszerzéssel, belső piacról és a fogyasztói jogokról. Szeretném különösen megköszönni a titkárság munkatársait, nagyon jól, jól szervezték meg ezt az utat az új képviselőknek azt mondanám, akik szeretnének részt venni jövőbeli utakon, hogy ezt modellként tekinthetik, hiszen találkoztunk a fogyasztói képviselettel, a, a kormánynak a fogyasztóvédelemmel foglalkozó tagjaival, a közbeszerző és az innovációs munkatársakkal. Tehát ez egy nagyon fontos látogatás volt. A másik bejelentésem. Két koordinátorú ölést tartottunk nem olyan régen, és úgy döntöttünk, hogy körbeadunk körbeadjuk a, ezeknek az üléseknek a határozatait, amikor a koordinátorok ezeket megfogalmazzák. Tehát láthatják majd őket részletesen, ezért ma nem akarom részletesen taglalni, de az utolsó két ülésen a jövőbeli programokról beszélnünk, és kijelöltük a jelentéseket a raportöröknek, a jelentéstevőknek, és több saját kezdeményezésű jelentést is szeretnénk kezdeményezni, és a bizottság négy dokumentumának, a belső piaci eredménytábla, a fogyasztói eredménytábla és a szolvit jelentés ezek a kérdések, és aztán szeretnék megvizsgálni a belső piaci akadályokat az európai gazdasági térség területén, aztán a közbeszerzésnek az új lépéseit, és ezt a munkát is szeretnénk elkezdeni. Aztán javasoljuk, hogy küldöttségek menjenek jövőre Spanyolországba, Indiába, ahol a termékbiztonsággal foglalkoznánk, és fogyasztói és belső piaci kérdésekkel, és ez egétével. Két szobeli kérdés is benyújtunk, az egyiket a tanácshoz, a szolgáltatási irányelvnek a végrehajtását illetősen, és reméljük, hogy az elnökök értekezlete novemberi időpontot határoz meg az átültetési dátum előtt, amely azt hiszem december 28. És Björling asszony aki jelen volt az első ülésünkön, és ezt akarja. A másik a kérdés a bizottsághoz szól, a szakképesítéseknek az kölcsönös elismerésével foglalkozott. Az októberi ülésen, október 6-án egy tanulmánynak az eredményeit bemutatjuk, amely ennek az irányelvnek az átültetésével foglalkozik. Ugyanis ez az irányelv sok problémát okoz a tagállamoknak, és ezért a koordinátorok ezeket a kérdéseket nyomon szeretnék követni. Végül pedig reméljük, ez pedig folyamatban lévő munka, és majd a részletekről beszélünk, de Jölling asszony szeretne a, szeretné a versenytanács munkájának az eredményét is bemutatni, ez decemberben történik. Sajnos nem tud eljönni a bizottság ülésére, de egy videokonferenciát szeretnék vele e, megszervezni a decemberi plenáris ülésen. Ennek a részleteit is közöljük majd. Hogyha sikerül ez a e, különböző megoldásokat, technikait és mást e, megszervezni, akkor ez lesz. Nos, e, tehát az elnöki csapat úgy látja, hogy izgalmas munka vár ránk, és a hivatalos döntéseket kövessék figyelemmel és akkor reméljük, hogy a következő üléséken a bizottság munkájában minél több tagot tudunk belevonni. Most akkor nézzük a második eszmecserét, ugyanis amikor a hatás tanulmányról volt szó, akkor ezt megvitattuk. Ez pedig a késedelmes fizetések irányelvének a taglalása. Vajla asszony, aki az előző bizottság során megkapta ezt a feladatot előadóként, és az árnyék előadók is majd hozzászólhatnak for the EPP, Mr. Kreutzmann for ALDE. Um, we are awaiting an appointment. A zöldektől még várjuk, de akkor talán róla asszony, és árnyékeletes tevő lesz. De Jong uh, for the GUI group. So I'm very nagyon örülök, hogy itt vannak az árnyék jelentéktevők a különböző frakciókból, és aztán ő utánuk mások is hozzászólhatnak. Van valaki az ipari, vagy pedig a jogi bizottságtól? A bizottság képviselő is itt van, őt is szeretettel üdvözlöm, aki majd a hatástanulmányról fog beszélni. Illetve az előző ülésen ismertette a hatástanulmányt, ezért örülünk, hogy megint itt van. Most pedig akkor a jelentéstevő kap szót. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Bár csak négy órával ezelőtt neveztek ki rapportőrnek, de már egy hegynyi e-mailt kaptam, amelyek, hogy is mondjam, nagyon eltérnek egymástól. Alapvetően emlékszem az első eszmecserére ezzel a direktívával kapcsolatban, már akkor is fölvetődött néhány kérdés a bizottság számára, amelyre nem kaptunk teljes mértékben választ, de a szakbizottság nagyjából a támogatásáról biztosította a bizottságot. Ez egy olyan irányelv lenne, amely mérföldkő lenne a bürokrácia leépítésében, és lehetőséget nyújt arra, hogy az EU válság helyzetében, különösen a kis és középvállalkozások nehézségeit illetően, hogy kölcsön kapjanak, megoldást kínálna, illetve javítana a helyzeten, a likviditáson javítana. És így támogatná a kis- és középvállalkozásokat, különösen az alacsony eh, készpénzáramlással rendelkező kisvállalkozásokat. Vannak olyan kis cégek, amelyek nehézségekbe ütköznek, persze a helyzet eh, eltér egyes országokban, amelyeknek igen nagy problémái vannak a fizetésekkel a közszférával kapcsolatban szigorúbbak lettek a szabályok. Egyébként nem nagyon érti néhány kolléga, hogy a privát szférában miért nem alkalmazok ugyanezeket a szankciókat. Az az érvelés, hogy a magánszektor jobb jobban kapcsolódik a szerződéses joghoz. Én ezt nem így látom, bár még a jogi szolgálat véleményét kikérjük hiszen a közszféra is gyakran kihat a szerződéses jogra és vice versa. Úgyhogy nem értjük, hogy miért a szankciók a közszférában. A közszféra nagyon fizetés nagy fizetési nehézségekbe ütközik, de a privát szférára ez épp úgy érvényes. Úgyhogy a szakértőkkel itt még egyeztetnem kell ezzel kapcsolatban. Ezen kívül az ütemtervet illetően a legfontosabb mindenki számára, aki részt akar venni a vitában, nem a következő eszmecsere, hanem a meghallgatás. Én azt javasolnám, hogy szervezzünk egy kis meghallgatást, egy mini hearinget, talán novemberben. Nekem ez megfelelne, ezt javasolták nekem, nem tudom. És akkor októberben meghallgathatjuk még a civil szervezeteket, és a lobbikat is, az árnyék előadókat is meghívhatjuk oda. Persze nekik is ki kell dolgozniuk a megfelelő időpontokat. Azt javaslom, hogy kopogtassanak be hozzám, és együtt határozzuk meg az időpontot. A javaslatom az, hogy az első tervezetet a meghallgatás után alkossuk meg, hiszen a meghallgatásoknak ez a célja, hogy egy elsődleges tervezet szülessen, és már eleve figyelembe vesztjük a megalapozott módosítási javaslatokat. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy a mini meghallgatás után készítsük el a tervezetet, és ha lehetséges, január végén február elején fogadtassuk ezt el a szakbizottságban. Nem szorít az idő minket. Szeretnék elég időt szánni erre, mert az üzleti életnek szüksége van erre a jogszabályra. Gyakran kritizálják ezt, a bizottságnak ezt a javaslatát, de a Small Business Act keretében vetődött fel az az ötlet, hogy a bizottság saját kezdeményezésből tegyen javaslatot. Ez nem a bizottság agyából pattan ki, még akkor is, ha Németországban gyakran ezzel vádolnak minket, hanem a Small Business Act keretében joga van erre a bizottságnak. Aztán talán februárba, vagy február végére időzíthetnénk a plenárison való megtárgyalást majd meglátjuk. Eleinte azt gondoltam, hogy gyorsan ki fogunk egyezni, de most már elég ellentmondásosak a nézetek, ezt látom az e-mailjeimből. Sokan támogatják, de sokan ellenzik. Úgyhogy mindenkit szeretnék meghívni a meghallgatásra. Az Európai Bizottságtól is szeretnék még válaszokat kapni. Szeretnék az árnyék előadókkal összeülni ez ügyben még. Az első alkalommal ezt nem tettük meg, elég nagy volt a nyomás rajtunk. Aztán az Európai Bírósági ítéleteket is szeretném áttekinteni még, hogy a bizottság a magánszektorban megint egyszer miért nem javasol szankciókat alkalmazni. Tehát akkor most kezdődik a munka, már előre örülök neki, köszönöm. Uh, thank you very much indeed. Köszönöm szépen, Váler asszony. Azt hiszem, hogy a mini meghallgatásra vonatkozó gondolata, illetve az azt követő jelentés gondolata Véleményünk szerint mindenképpen jó ötlet, megpróbáljuk ezt megvalósítani, majd meglátjuk, hogy az árnyék jelentéstevők mit gondolnak. Hányszik asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, először is hadd mondjam el, hogy a Small Business Act megvalósítása keretében a kis és középvállalkozók képviselőjével találkoztam, megbeszéltük ezt a dokumentumot. Egy olyan anyagról van szó, amely már régóta váratott magára. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon vitázunk erről a kérdésről. Szeretnék kitérni egy-két aspektusára ennek az anyagnak, illetve talán kérdést is tennék föl az irányelv kapcsán. Úgy tűnik számomra, hogy az alapvető probléma ahogy ezt a hatástanulmány is kimutatta, az, hogy a KKV-k nem akarnak kamatot, azért, mert félnek attól, hogy elveszítik az ügyfeleiket. Ezt a hozzáállást nem tudjuk megváltoztatni, hiszen a döntésekben nem szólhatunk bele. Véleményem szerint azonban olyan feltételeket kell biztosítanunk, amelyek a jogaikat biztosítják egy pozitív módon. A KKV képviselői nem kamatlábot, kamatlábat, illetve kamatot kérnek, hiszen az administratív költségek magasabbak, mint maga a megfizetendő összeg. Az én országomban a költségek tehát jóval magasabban rúgnak, mint a kamatok. Joguk van arra, joguk lehet arra, hogy visszakapják ezeket az administratív költségeket, és ez nagyon fontosnak tűnik számomra, különösen a késedelmes fizetések esetében, hiszen gyakran a jogorvoslat lehetetlen ezekben az esetekben. A határ ugye 5 eurónál húzódik, az üzletemberek kezébe egy nagyon fontos eszköz került. A kkv képviselői azonban nincsenek tisztában az új irányelvel, és gyakran az üzletemberek szövetsége jó platformot nyújthat az információ szolgáltatására. Azt kérdezném az Európai Bizottság képviselőjétől, hogy a bizottság támogatná-e az ilyen kampányokat, információs kampányokat, amelyek célközönsége a KKV-k lenne, és amelynek témája a kamat. Van még valami, amely nagyon fontosnak tűnik, ez pedig a kifizetések, illetve azok feltételeinek harmonizálása az állami, illetve a magánszektor képviselői között a 30 napos határidő jó kiinduló pont lehet. Azonban úgy gondolom, hogy ezt a vállalkozások esetleg elfogadják, azonban a tagállamok véleménye eltér. Van még egy bökkenő. Az 5%-os tártérítés a cégek részéről a büntetések kapcsán. Tehát a késedelmi kamat, az 5%-os késedelmi kamat intézkedését nem, nem kérdőjelezem meg, de talán a szintjét igen, erre is választ várok a bizottságtól. Illetve a különböző vállalkozások közötti kifizetések harmonizációjára is rá kívánok térni. Úgy tűnik, hogy a kifizetések feltételei szerződésben vannak megfogalmazva, és úgy tűnik, hogy az üzletek számára, az üzleti vállalkozások számára fontos az, hogy ezt szabályozzák. Itt nem kellene beleszólni a szabályozásba, hiszen ez már a verseny, versenyt érinti. Kérdésem a bizottsághoz, hogy a kifizetések harmonizációjára sor kerül-e a vállalkozások között. Az európai konzultáció a mikro és kis vállalkozások rendszerére kérdezett rá a késedelmes kifizetéseket illetően. Sajnos a hatástanulmányom, hatástanulmányban erre nem találtam semmilyen konkrétumot. A konzultáció alapján ezenben azonban itt pozitív eredmények kerültek elő. Remélem, hogy sikeresen együttműködünk majd a jelentéstevővel. Nagyon örülök annak, hogy meghallgatásra kerül sor, illetve remélem, hogy a lengyelországi KKV-k is képviseltetik majd magukat. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen ezt a nagy érdeklődést. Tudom, hogy Lengyelországban van egy kis vállalkozása, tehát önt is érdeklik a kisdelmes kifizetéssel kapcsolatos kérdések. A bizottságnak később, majd, később adom majd meg a szót, akkor válaszolhatnak a kérdésekre. Kreutzmann úr, a bizottság új tagja, még eddig nem kapott szót, most neki adom meg a szót a liberális frakciótól. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően üdvözöljük ezt a direktívet, mert a KKV-knak kitűnő lehetőségeket kínál arra, hogy állják a sarat a nagy vállalkozásokkal szemben és a monopóliumot megtörjék. Ugyanakkor azonban nagyon sok vállalkozás létezik, ezt tudom saját tapasztalatból, amelyek igen is mindig pontosan fizetnek, és mindig őket ellenőrzik, amikor a 14 napos határidőt szeretnék ellenőrizni. Tehát nem tudom, a egyes közösségekben vannak olyan cégek, amelyek ö, egyszerűen elfektetik ezeket az ügyeket, és nagyon késnek a kifizetések. A kérdés a köz és a magánszféra közötti különbséget illetően. A közszférában van egy költségvetés, ők mindig készek arra, hogy fizessenek, hiszen a bank nyújtja nekik a közösséget a kölcsönöket a KKV-knál, akiknek nagyon korlátozott a magántőkéje, megeshet, hogy a 30 napos határidőt nem tudják tartani késnek, és az, hogy rögtön 5%-os késedelmi kamatot rójunk ki rájuk, Hát ez túlzás, hiszen ez gyakorlatilag már amúgy is hozzájön a 60%-os visszafizetési kamathoz, úgyhogy ez nagyon megosztaná itt a közösséget, ha, hiszen akkor minden egyes magáncéget hátrányosan érintene ez a szabályozás. És akkor valóban kredit problémákba is ütköznének ezek a KKV-k. Nagyon pozitív lenne, hogy a harcban úgy támogassák őket, hogy ne a monopól helyzetben levő nagy cégek diktálják a fizetési feltételeket, és ne ugyanazoknak a feltételeknek kelljen megfelelniük a KKV-knak, mint a hatalmas nagy cégeknek. Természetesen fölmerül az a kérdés is, hogy miért uh, térnek el a díjak, a köz- és a magánszférában is, ha 1000 euróra vonatkoztatunk, akkor már itt a költségek, a banki költségek is nagyon nagyra rúgnak. Tehát erről is beszélnünk kellene, hogy mennyire jogos ez. Weiler asszony, tartottunk egy kis megbeszélést, de eltérnek a vélemények különösen a KKV-k számára, akik exporttal foglalkoznak, nagyon nagy előnyeket nyújt ez a direktíva, hiszen vannak olyan országok, ahol a 30 naposnál sokkal hosszabb a határidő. Ez természetesen azt a célt szolgálja, hogy erősödjön a belső piac, de hát még egyszer a direktíva a KKV-k érdekeit szolgálná. Ezen kívül a késedelmes kamatokat, illetően természetesen nagyon nagy a vita. Én természetesen csak a német jogot ismerem ezzel kapcsolatban. El kell, hogy mondjam, hogy a büntetés fizetése, különösen a közférában, ahhoz vezet majd, hogy majd betartják a 30 napos határidőt. hogy a 30 napot be lehet tartani, azt az bizonyítja, hogy figyelembe véve Németországot, gyakran még 14 napos határidőt is be tudja tartani egy cég. Egy modern cég számára ez nem probléma, hiszen gyakran a nagyvállalkozásoknál automatikus egy ilyen fizetés, gyakran gép végzi, ezt tudom tapasztalatból, nem, nem probléma ez, nem probléma a pontos fizetés, de a likviditás az igen. Különösen a KKV-knál egyrésztről gyorsabban szeretné beszedni az ember a pénzt, másrésztről viszont rendelkezésre is akarja bocsátani az összegeket. Úgyhogy a szerződéses rugalmasságot biztosítani kell a KKV-k számára is. Én szeretnék egy kis meghallgatást, hiszen az egyes tagállamokban nagyon eltérnek a rendszerek, és a javasolt rendszert minden országban be akarják vezetni, és természetesen vannak olyan országok, ahogy hallom, ahol nagyok a finanszírozási problémák, például Romániában a kórházaknak nagyok a likviditási problémái. Ezen a helyzeten segítenünk kell. Ferhajgen úrtól is hallottuk, hogy a likviditási problémák hogyan péníthatják meg a piacokat. Tehát nyilván vitára van szükség eszmecserére, de üdvözlők ezt a direktívet a KKV szempontjából. Köszönöm. Mi is üdvözöljük a direktívát, különösen azt, amit Weiler asszony mondott, hogy um, még több időnk lesz erre, hiszen az ördög a részletekben rejlik, úgyhogy pont a 30 napos határidőt illetően az a kérdés is felmerül, hogy hogyan lehet az biztosítani, hogy minden dokumentum megérkezzen időben mielőtt még a kifizetés megtörténik. Vagy hogyan lehet ezt elhalasztani addig. Tehát az ilyen lehetőségeket differenciálni kell. Ezen kívül. Vitát szeretnek az 5%-os egyösszegű fizetést illetően. Fölmerül a kérdés, hogy a direkt direktíva alkalmas-e arra, hogy egy új büntetési formát vezessünk be. Én szkeptikus vagyok, de várom a vitát. Mr. Kocsisnik. Hutchison úr. Kozusnik úr a november 4-i dátumot örömmel hallom, ugyanis több tájékoztatásra van szükség erről a kérdésről. Egyetértek Rüle asszonynal, hogy ez a javaslat különböző bánásmódot vezet be e, az vállalkozásokkal kapcsolatban. Attól függ, hogy az állami vagy más ágazatnak a beszállítója-e. talán nem értünk egyet azzal, hogy ezt a magán ágazatban is szabályozni kellene. Most egy provokatív kérdést szeretnék feltenni. Ezt a területet már szabályozzák, vannak rendeletek, vannak módjai annak, hogy hogy lehet behajtani a követeléseket. Ez öt évvel ezelőtt lépett hatályba, és nem hiszem, hogy jobb tenne, hogyha további szabályozást vezetnénk be, ugyanis semmi garancia arra, hogy megfelelően fog működni. Számomra az hiányzik ebből a javaslatból, hogy felmérjék a hatását az állami költségvetésre. Ugyanis nyilvánvalóan ennek meg lesznek a költségei. Tehát ezeket a plusz költségeket meg kellene határozni a különböző szankcióktól függetlenül ez a javaslat is teret enged a korrupciónak. Köszönöm szépen. Majd érdeklődve várjuk, hogy mindezen területekről hozzászól, és aztán az állami költségvetésre szabott költségeket illetően is várjuk a kérdést. Elnök úr! rövid leszek. Azt hiszem, hogy ez a javaslat e, nagyon fontos részletekről beszél. Több szervezet is hangoztatta az aggodalmait a, számla időpontokat illetően, az ügyleti időpontokat illetően. Tehát vannak olyan kérdések, amelyeket reméljük, hogy a következő üléseken majd meg tárgyalhatjuk, és én is örömmel veszek e, részt ezekben. Egy fontos kérdés azért ma is már terítékre kell, hogy kerüljön, és a bizottság részéről szeretnék tájékoztatót kapni erről. Ha a szubszidaritás kérdését megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy manapság a mozgásszabadságot nehez megvalósítani. Tehát különbséget kellene tenni az állami és a magánszektor között. Azt hiszem, hogy a szubszidaritás szabályait a vállalkozások közti ügyletekre is kellene vonatkoztatni. Szükség van arra, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést ebben az irányelvben is, ugyanis különben furcsa felhangokat hallunk e, e, ezzel kapcsolatban az irányelvben. Elnök, nagyon szépen köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólását, és e, úgy tűnik, hogy nagyon érdekes viták lesznek majd ezzel kapcsolatban, és pont e, erre van szükség. Stíler asszony e, akar hozzászólni, és jó is, hogy csak egy hozzászóló van, mert nem sokára vége lesz az ölesnek. Köszönöm szépen. Engem Stylernek hívnak egyébként, hagy javítsam ki, csak a jövőben szeretném, ha helyesen elteni. Tehát a jelentését illetően azt hiszem, hogy jó ötlet a mini meghallgatás, ami a problémákat illeti. Hagy vegyük az Egyesült Királyság példáját. A helyi hatóságok a számlák 93%-át a 30 napos határidőn belül fizetik ki. Ami a késedelmi kamatot illeti, ez bizonyos helyi hatóságok számára azt jelenti, hogy többet nem tudják a fizetéseket teljesíteni. A lobbit illetően nagyon nyomás rajtunk, hogy az 5%-os kérdés nem foglalkozik azzal, hogy miért késik a kifizetés. Gyakran azért, mert a számlát rossz színre küldik. Na, gyakran nagyon egyszerű oka van ennek. Már mondtam a múltkor is, hogy az e-kifizetéseknek a kérdés, az új módszerek alkalmazása, elektronikus módszerek nagyon fontos. Ezen kívül nagyon sok vállalkozást érint ez a probléma az Egyesült Királyságban, főleg olyanokat, amelyek más vállalkozással kapcsolatban állnak, és nem a közférával. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos számunkra az, hogy lehetőség nyíljon arra, hogy most végre rendbe tegyük ezt a helyzetet, és biztosíthassuk azt, hogy a hatóságok, a közszolgálati hatóságok, amelyek jó munkát végeznek, időben fizetnek, de mégis úgy érzik, hogy igazságtalanul érinti majd őket hátrányosan ez a direktíva, pont a válság idején, ők ne jussanak ebbe a helyzetbe. Egyébként üdvözlöm a jelentést, és várom az együttműködést. Köszönöm. Uh, thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, Styler asszony. Styler asszony, nem fogom elfelejteni most már, hogy hogyan ejtjük ki a nevét, de majd mindig Catherine-nek hívom. I will get it right in future. Now, um, Mrs. Brinkman is here from... Brinkman asszony itt van a bizottság képviseletében. Nem tudom, hogy kíván-e hozzászólni a vitához, később is alkalma nyílik majd erre. Aztán esetleg Várer asszonynak adnám majd meg ismét a szót, és aztán az ütemtervről fogunk beszélni. Tehát először a bizottság kapja meg a szót. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindazoknak, akik hozzászóltak a javaslatunkkal kapcsolatban, és köszönöm a jelentéstevőknek is. Azt hiszem, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy nagyon fontos részletesen elemezni ezeket a javaslatokat, ehhez pedig idő kell. De nagyon örülünk annak, hogy részt vehetünk a mini meghallgatásokban is. Weiler asszony november 4-ére tervez egyet, és mi rendelkezésre állunk e, mind Weiler asszony számára, mind a többi jelentéstevő számára, hogy konkrét kérdésekkel foglalkozunk és azokkal a kérdésekkel, amelyeket itt említettek, vagy pedig a mini meghallgatás során felmerülnek majd. Nagyon sok kérdést említettek, és azt hiszem, a hatástanulmányt elő kell venni, hiszen abban már lehet több kérdésre választ találni. Valaki beszélt arról, hogy mennyire fontos tájékoztatni azokról az elenyé, előnyökről és jogokról, amelyeket a KKV-kre ruház a rendelkezés a késedelmi kamattal kapcsolatban, kétesedmes fizetéssel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy kampányokat szervezzünk azért, hogy tájékoztassuk ezeket a hálózatokat, például az Enterprise Europe Network-öt vannak támasz, támogatási lehetőségeink a KKV-k számára, ugyanis számukra nagyon, nagyon fontos a késedelmes fizetésnek a kérdése. Tehát az eszközök rendelkezésünkre állnak azért, hogy tájékoztassuk a KKV-ket közvetlen módon. Tehát erre megvan a hálózat azért, hogy Eh, eljussanak ezek az ismeretek mindazok számára, akiknek szüksége van erre. Tehát bármiben is támogathatjuk a KKV-kat, az megvalósítjuk. Nagyon fontos ez az állásfoglalás a KKV-k számára, hogy már mondtuk is, és valaki feltette a kérdést, hogy a mikrovállalkozásokkal kapcsolatban tudunk-e valamit tenni. Ezt a kérdést is megvizsgáltuk. Méghozzá konkrét kérdést is felvetettünk a nyilvános konzultáció során, és a 223-as táblázatban láthatjuk is Eh, azoknak a vállalkozásoknak a véleményét, akikkel konzultáltunk. Végül is eh, azt hallottuk, hogy nem feltétlenül kell a mikrovállalkozásokkal kapcsolatban valami konkrétabbat tenni, mint amit eddig is tettünk. De azért eh, ezt a kérdést is megvizsgáltuk. Egy másik kérdés azzal foglalkozott, hogy miért differenciált bánásmódot e, az állami és a más vállalkozások számára. Ez egy nagyon fontos kérdés. A szerződéses szabada, szabadságot mindenképpen e, meg akartuk tartani, és úgy becsültük, hogy több hátránya lenne e, a a fizetési határidőknek a szabályozásának, mint előnyének. És ez az arányosság és a szubszidiaritás elvének nem felelne meg. Tehát ezzel a kérdéssel a mini meghallgatás során talán lehetne részletesebben is foglalkozni, mert fontos, hogy ezt a különbséget megtartsuk és a szubszidiaritást és az arányosságot is megtartsuk. A javaslatot már is megbeszélték, megtárgyalták a nemzeti parlamentek, és akik már a véleményüket megfogalmazták, egyetértettek a bizottsággal az arányosságot és a szubszidiaritást illetően. De nyilvánvalóan még foglalkozhatunk részletesen ezekkel a kérdésekkel, hiszen ezek alapvetőek. Ez az 5%-os általány, amely szinte szankció lenne, hogyha késedelmes fizetés történik az állami szervek részéről. A bizottság ezzel kapcsolatban úgy látta, hogy ez egy eléggé elrettentő összeg, a, anélkül, hogy a korrupciónak teret engedne. Nyilvánvalóan erről a témáról is vitázni kell, arról, hogy valóban elérjük el a célkitűzésünket, tehát hogy megfelelő körülményeket teremtünk-e arra, hogy az állami hatóságok tiszteletben tartsák a fizetési határidőket. Nyilvánvalóan erről a témáról is lehet még beszélni, hiszen jelentős kérdés a javaslat jövőjét illetően. Voltak más kérdések is, és beszéltünk arról, hogy az irányelvben meg kellene határozni azokat az összegeket, eh, amelyek a behajtással kapcsolatosak, tehát hogy milyen költségei vannak a behajtásnak. Beszélhetünk egy eh, eh, skáláról is ezeket az összegeket illetően, de mindesre fontos, hogy a jogszabályban benne legyen, és az állami szereplők, ha ez meg lesz, akkor jobban tudják megvédeni magukat. A négyes cikkben beszélünk százalékokról, de hát ezt tovább is meg lehet majd mutatni. És érdekes lesz az önök véleményt is hallani erről. Aztán az állami költségvetések számára mit jelentenek ezek a rendelkezések. Ez is benne van a hatástanulmányban. Tulajdonképpen a statisztikai eredmények azok mind benne vannak ebben a tanulmányban. Ha többet akarnak tudni, akkor nagyon bonyolult tanulmányokat kellene folytatni. Elnyit akartam mondani röviden, elnök úr, és jelezném, hogy rendelkezésére állunk a jelentéstevőknek, együttműködünk szívesen, és támogatjuk őket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezeket a kimerítő válaszokat, és reméljük, hogy jövőben is megjelennek majd nálunk. Az elnökség részéről Hensport úr is itt van, a munkacsoportnak az elnöke. Nagyon örülök, hogy itt van, és nyilvánvalóan elhívjuk őket a meghallgatásra is. Vannak-e Weiler asszonynak összefoglaló megjegyzései? Ich fasse mich doch meistens kurz. Én általában röviden szoktam fogalmazni, elnök úr, úgyhogy köszönet mindenkinek, minden megjegyzést köszönök, a bizottságnak is, néhány kérdésre választ kaptunk. Ezt a tanulmányt tanulmányozni fogjuk különösen a meghallgatás előtt, de vannak olyan kérdések is, amire nem kaptam választ, például a nemzeti parlamentek nyilatkozatai. Nyilván megértik, hogy mint németet különösen érint ez a téma, Gondolom, hogy az osztrákok és a dánok is nagyon érdeklődnek. Szeretném látni ezeket a nyilatkozatokat. Még egy dolog. Ha azt mondjuk, hogy bizonyos kisvállalkozásnak túl nehéz lesz időben fizetni, akkor ne veszítsük szem elől, hogy fair play nek is érvényesülnie kell. Hogyha az egyik nem fizet időben, akkor a másik vállalkozást veszélybe sodorja. Pontosan az Egyesült Királyság ezt tudja. Ez egyfajta fair play szabály. A likviditás problémák ugyanis tovább hullámzanak. Úgyhogy az 5% túl magas, majd beszélünk róla de kellenek szankciók. Szabályok már vannak most is. Ha ezeket gyakorlatban is be akarjuk tartatni, akkor erre szükség van. Gondoljuk ezt át. Köszönöm a hozzászólásokat. Well, thank you very much indeed. Uh... Köszönöm szépen, Vájer asszony, mondja az elnök. Egy javaslattal élnék. Jövő héten kedden ismét ülésezik majd a szakbizottságunk, a délelőtt, illetve délután. Nem tudom, hogy akkor esetleg egy ütemtervet tudna-e vázolni számunkra, illetve hogy mikor kerülhetne sor a meghallgatásra, illetve az árnyékjelentéstevőkkel való konzultációra a titkársággal vegye majd fel a kapcsolatot. Azt hiszem, hogy elég átfogó eszmecserét folytattunk, tehát nincs szükség ugyanilyen széleskörű eszmecserére, ha csak nincs valamilyen külön kérdés, amely felmerülhetne de 6-án, október 6-án, akkor az első napi rendi pontban fogunk ezzel foglalkozni. Most pedig lezárnám ezt a napi rendi kérdést. Köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, jelentéstevőknek, a tanácsnak, illetve a tolmácsoknak is. Holnap reggel 9-kor folytatjuk az ülésünket. Érdekes dokumentum.